La seduta è... Megnyitom az ülést. Első napirendi pont az Európai Tanács és a bizottság nyilatkozatai. Az Európai Tanács 2017. október 19-20-i ülésének következtetése és a vezetői ütemterv ismertetése. Azután, hogy az Európai Parlament ben meghallgattuk a bizottság elnökének, az Európai Bizottság elnökének Juncker